Bene, colleghi, l'ordine del giorno reca le dichiarazioni della Commissione. Kedves kollégák, következő napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozata a bulgáriai helyzettel kapcsolatban. is kollégának adom meg a szót. President, honorable members. Tisztelt elnök úr, a bizottság tisztelt alelnök asszonya, kedves képviselők! Nagyon izgatott vagyok, hogy ma itt állhatok önök előtt, és a következő 179 napon át egy gyakori vendég leszek itt önöknél. És olyan partner is leszek, aki nagyon szívesen, aktívan és konstruktívan együttműködik majd önökkel. Elnök úr, tisztelt képviselők! azért hívták meg ide az elnökséget, hogy nyilatkozzunk a jelenlegi bulgáriai helyzettel kapcsolatban. Ezt a témát tudom, hogy ez a téma agodomra adott okot a tanácsnak és a parlamentnek is. És önök azt gondolják, hogy ez a téma eléggé fontos ahhoz, hogy erről vitatkozzunk, és én teljes mértékben tiszteletben tartom ezt az óhajt. És azt kérték, hogy ezen a tanács is vegyen részt. Én nagy örömmel meghallgatom azokat a véleményeket, amelyeket itt önök elkívánnak mondani. De attól tartok, hogy én nem vagyok abban a helyzetben, hogy a tanács nevében állást foglalhassak, hiszen a tanács még nem beszélte meg a bulgáriai belső helyzetet. Ezért én nem tudok önöknek tájékoztatást adni ezzel kapcsolatban. A tanács meglehetősen ritkán eh, tart vitát bármelyik tagállam belső ügyeiről. De természetesen itt ebben a parlamentben másképp áll a helyzet, hiszen valamennyi parlamentnek az a szerepe, hogy a közérdeklődésnek megfelelő témákról vitatkozzon. És különösen azokat a kérdéseket fontos felvetni, ahol az önök konkrét aggájai merülnek fel. A tanácsban a tagállamok képviseltetik magukat, egyebek között Bulgária is. Nagyon várom már, hogy hallhassam az önök nézeteit. Én nekem itt az a szerepem, hogy képviseljem az elnökséget. És nem is olyan egyszerű feladat ez. Ahol lehet, ott szeretném közvetíteni a tanács véleményét a parlamentnek, de egyúttal szeretném a, az önök véleményét is becsatornázni a tanács irányába. És nagy figyelemmel és érdeklődéssel fogom majd hallgatni ezt a vitát. Igyekszem majd feljegyezni mindazokat a véleményeket, amelyek bizonyára elhangzanak majd ma este. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmet. Grazie, la parola alla... Köszönöm szépen, most Redding biztos asszony kapszolt parancsoljon. Zidon. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság aggódva figyelte Bulgáriában a legutóbbi fejleményeket. Míg tiszteletben tartjuk a nemzeti hatásköröket, bizonyos helyzeteknek lehet kihatása az unió egészére. És gondolok itt konkrétan arra az ellentmondásos helyzetre, amelyet a Bolgár Nemzetbiztonsági Hatóság elnökének kinevezése keltett. A hatáskörök nemrégiben megtörtént átruházása után a szervezett bűnözés elleni küzdelem egyik legfontosabb szervezetéről van szó. A bizottság nyugtázta és értékeli azt a helyzetet, hogy Bulgária igyekezett visszavonni ezt a vitatott kinevezést. Barroso úr eh, nagyon egyértelműen fejezte ki magát, amikor eh, két héttel ezelőtt találkozott Bulgária miniszterelnökével. Ebből az alkalomból Barroso elnök úr jelezte, hogy eh, a fejlemények nem csak a bizottság számára, hanem ami talán még fontosabb, a bolgár társadalom számára is aggodalmakat okoztak. És ebben a kontextusban a bizottság fontosnak tartja azt, hogy a stratégiai fontosságú pozíciókra a jövőbeni kinevezéseket, amelyeknek nyitottnak, átláthatónak és érdem alapúnak kell lennie, nyomon kövesse. A jelenlegi politikai események és a Bulgáriában tapasztalható demonstrációk szintén rámutatnak, hogy ennek az országnak reformra van szüksége. És ezek jelzik azt, hogy milyen mélységes aggodalommal kíséri a bolgár társadalom a jogállami helyzet alakulását. Bulgáriának folytatnia kell a reformtörekvéseket, és most itt az ideje, hogy fokozzuk is ezeket az erőfeszítéseket. Az igazságszolgáltatást át kell alakítani, és fel kell lépni a korrupció, valamint a szervezett bűnözés ellen. A bizottság továbbra is az együttműködés és a verifikáció mechanizmusát fogja használni, hiszen különös szerepet tölthetünk be a fejlődés nyomon követésében. A bizottság elkötelezte magát amellett, hogy a tagállamok kötelezettségeinek való megfelelést bármilyen rendelkezésünkre álló eszközzel elérjük. Bulgáriával kapcsolatban a bizottság továbbra is segítséget fog nyújtani ennek a tagállamnak azért, hogy sikerüljön elérni a szükséges eredményeket és végrehajtani a reformokat. Ez a mechanizmus hatékony eszköz ebben a kontextusban. Grazie, vicepresidente. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Most pedig a frakciók hozzászólói kapnak szót elsőként a néppárti Hozzászóló Weber úr 1 perc 30 másodpercben. Elnök asszony, alelnök asszony, körbenézek itt a teremben, azt látom, hogy a szocialisták alapjogokhoz fűződő érdeklődése most, hogy Bulgária került szóba, alábbhagyott. Úgy gondolom, hogy a magyarországi és a bulgáriai helyzettel is egyaránt kell foglalkoznunk. Senki sincsen itt, kikapcsolták a kamerákat. Gyakorlatilag ez a szocialistáknak az elképzelése az alapjogi kérdésről. Kedves kollégák, még mindig nem kaptam választ. Talán a jelenlévő csekélyszámú szocialista valamelyike adhatna választ. A bolgár kormányalakításkor Svoboda azt mondta, hogy le kell sajnos nyelnünk a szélső jobbnak a békáját. Ezt mondta az itteni szocialisták főnöke. A kérdésem az lenne, hogy milyen békát kellett lenyelni, Eh, ahhoz, hogy a szélső jobb is beleszólhasson a hatalomba. A szocialistáknak nincsen többsége. Mire várunk? Lássuk meg, hogy milyen pénzek eh, folytak itt, eh, az oroszok is oroszok is szerepet játszanak, hiszen ők kapnak a, a bulgáriai atomerőművekkel kapcsolatban megbízásokat. Joggal utalt arra eh, a bizottság alelnöke, biztos asszony, hogy eh, dramatikusak, drámaiak az új kormánynak a döntései a belügyminisztériumból. A eh, szervezetbűnözés kérdését a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz helyezték, és gyakorlatilag megszűnt az átláthatóság. Gyakorlatilag a média képviselőit gyakorlatilag háttérben folytatott diplomáciával helyezik döntő pozícióba. Szófiában tízezrek mennek hál' Istennek az utcára, és, és mondják meg, hogy nem elfogadható, hogy az, amit az a szocialisták tesznek. Úgy gondolom, hogy szegénységi bizonyítványt állít ki rólunk az, ahogy Bulgáriával bánunk, az ottani demokrácia és jogállamiság hiányával. Tehát kérjük a bizottságot és Reding mondta arra, hogy tartsa szemmel az eseményeket, ahogy ezt a múltban is tette, intenzíven kövesse a történéseket, és nézze meg, hogy az alapvető jogok Bulgáriában be vannak-e tartva. Kérjük a szocialistákat, hogy ne keresenek kifogásokat, ne a múltról vita, vitatkozzanak, hanem végre a pártbeli barátaikat, különösen Stanisev európai párti elnököt kérjék meg, hogy végre az igazságról beszéljen, és végre térjen vissza Bulgária a demokrácia útjára. Ez az egyetlen megoldás arra, hogy újra stabilitás alakuljon ki az országban. Köszönöm szépen. Köszönöm, Weber úr. Elfogad kártyás kérdést? Kirilov úr tenné fel önnek. Господин Вебер. Weber úr. Ön a, az Európai Parlamenti Néppárt vezér szónoka volt most. Az ön frakciójának részvétele még kisebb, mint a szocialista részvétel. Úgyhogy jönne ezt a kérdést fel tenni az ön kollégájának is, miért vannak ilyen kevesen jelen a házban. Van egy konkrét kérdésem is azonban. Vajon az a, mióta számít az a tény, hogy valaki parlamenti képviselő vagy sem jelent politikai támogatás. Az Ataka ö, pár tagjai sosem szavaztak mellettünk, sosem támogattak bennünket. Tehát más a ö, regisztráció és más a politikai támogatás. Igyekeztünk együttműködni önökkel. Igyekeztünk a parlamenti demokrácia szabályai betartatni. Elnök hogy köszönöm a feltett kérdést. Saját magamra hivatkoznék. Három óra óta itt vagyok, részt vettem a magyarországi vitában, kritikus álláspontot foglaltam el és itt a szocialisták prominens hozzászólói mind távoztak. Senki sincsen már, is Szóda eltűnt, Ferhofstadt nincs itt, Kondbendit is elment. Mindig azok, akik itt a hatalmas cirkuszt csinálják, a kérdések során azok távoztak. Ez az, amit mi kritizálunk itt. A döntő kérdés pedig véleményünk szerint az, hogy a szocialistáknak elég erejük lesz-e ahhoz, hogy a bolgár barátaiknak megmondják, hogy így nem mehetnek tovább a dolgok az lenne tisztességes, hogyha nyilvánvalóan elfogadták volna a választási eredményt, nagy koalíciót alkottak volna. Ez lett volna a szocialisták feladata Bulgáriában. Ugyanakkor ennek ellenére az ördöggel kötöttek szerződést. Uh, Mr. Weber úr, még egy kékkártyás kérdés címeznének önhöz. Jatova asszony tenné fel. Yes, please. Parancsoljon. Weber úr, figyelmesen hallgattam önt, és úgy tűnik, hogy maga sem biztos a saját elveiben. Magyarországgal kapcsolatban mondott egy dolgot, aztán mikor Bulgáriáról van szó, akkor hirtelen megváltozik az álláspontja. Nem igazán értem, hogy ez hogyan lehetséges. Talán valamilyen utasítást követ, nem tudom, de van egy kérdésem önnek. Bulgáriában a kormányt tisztességes választásokon választották meg. Tehát akkor miért szeretné, hogy előrehozott választások legyenek Bulgáriában? Elfogadható lenne, hogyha én szeretném, ha az ön hazájában előrehozott választás lenne? Tehát, hogyha a Magyarországgal való összehasonlításra eh, tér ki, akkor erre válaszolnék. Eh, hogyha ugyanúgy látnám az magyarországi helyzetet, akkor ugye azt mondtam volna, hogy ez ugyanaz lenne, mint hogyha Orbán a Jobbikkal együtt alkotott volna a kormány. Tehát a Jobbik nincsen benne a magyar kormányban. Nál, önöknél viszont az van, eh, hol össz, hogy összeomolna az a kártyavár, amit a szocialisták eh, építettek, hogy az Ataka nem benne részt a kormányban. Önök eltűrik a szélső oldal részvételét a kormányban, úgyhogy úgy gondolom, hogy értelmesen kell beszélnünk, és nem fogjuk engedni, hogy ettől eltérjünk. Grazie. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevem Moraes úr másodpercben a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Weber, Weber úr, hogy méltányosak legyünk, nincs itt sem Dól úr, sem Kombendit úr, sem bár ő nem szocialista, ugye? Tehát legyünk azért méltányosak több frakció vezetője nincs itt. Éppen most folyt le a Magyarországok kapcsolatos vita, és a rendszerszerű alkotmánymódosítások révén az alapjogok sérülhetnek. Láttuk ezt azon a példán. A mostani vitánk tárgya Bulgária nagyban különbözik, attól, e, ettől a helyzettől ám szintén felveti azokat a súlyos aggályokat, amely a, például a korrupciós harcban figyelmet érdemel. Bulgáriában nagyon fontos korrupció ellenes posztra a nem megfelelő szemét nevezték ki, és az érintett szervezet átszervezése sem segíti a szervezet bűnözés elleni harcot. Tehát kockázata, fennáll a kockázata annak, hogy a rendvédelmi és a hírszerzési hatáskörök összekeverednek Bulgáriában, erre nincs példa Európában sehol. Ezért fontos az Európai Bizottság vonatkozó mechanizmusa és jelentéstételi mechanizmusa, amely a szervezett bűnözés és a korrupciós harcot ösztönzi. Bulgáriában vagy bármely tagállamban, ahol az intézmény átszervezések felvették az ilyen, ehhez hasonló aggályokat, fontos, hogy figyelemmel kísérjük ezeket, akár meghallgatás szervezve, tovább támogatjuk minden ilyen helyzet nyomankövetését, ahol felmerül a jogállamiság sérülése, ezért javasoltuk azt, hogy a, most, a jelentésekben, például a a foglalkozó jelentésben is, hogy felálljon egy Európai Uniós figyelm nyomonkövetési monitoring mechanizmus, amely én esetekben alkalmazható és felléphet. Úgyhogy a Weber úr által felvetett aggályokra reflektálva, e, ez van az első válasz frakciónk részéről. Mr. Moraes, uh, do you... Moraes. Moraes úr, Elfogad egy kék kártyát? Rendben, Stojanov úr parancsoljon. a повод от нещо, което казахте, господин Морайс, във връзка с комбиниран... Szeretnék reagálni valamire, amit ön mondott, Morales úr. A nemzetbiztonsági hatóságon belüli hatáskör átruházásról van szó. Én úgy értelmeztem az ön szavait, és szeretném, hogyha ezt megerősíteni, vagy megcáfolná, eh, hogy ez az ügynökség egy újfajta sztázivá vált. Köszönöm. I'm not sure. Nem. Tudom pontosan milyen beszédet hallgatott az imént, nem mondtam miért. Én azt mondtam, hogy Bulgáriában valószínűleg nem megfelelő személyt nevezték ki egy nagyon fontos korrupcióellenes tisztviselői hivatalba, illetve felelős a szervezet átalakításáért, és mindez nem segíti a szervezet bűnözés elleni harcot. Ennyit mondtam pusztán. Grazie per il gruppo. Köszönöm szépen most a liberálisok nevében. Hizmenova asszony kap szót másfél percben. Kollégi. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, tisztelt képviselőtársak. A gazdaság és pénzügyi válság politikai válságot is okozott, az európai tagállamok felében érzékelhető ez. A bolgár helyzet sem kivétel. Ám szemben a, azzal a vitával, amelyet éppen most zártunk le, Bulgáriában működik a jog, az intézmények megfelelően működnek. Bulgária a, demokrácia mellett tette le a garast, demokratikus kormány működik, amely betartja az alkotmányt, a parlament működik, bár az előző kormánypárt nem vesz részt a parlamenti üléseken. És vannak tüntetések is Bulgáriában, ezek teljesen legitim és demokratikus dolgok. A kormány reagált is, meg is hallgatta a tüntetők követeléseit, és tett lépéseket a helyzet orvoslására. Az Ataka párt, amely River úr is beszélt, nem támogatja a kormányt, nincs a kormány soraiban, nincs benne a kormány koalícióban. Az a bolgár politikus, aki erőteljesen támaszkodott az atakára, az éppen az előző miniszterelnök volt, Boris Szovúr. Akkor nem hoztak fel semmit ez ellen, holott visszaélés volt a demokratikus elvekkel az a gyakorlat. A mostani bolgár kormány egy konstruktív alternatíva, meg kell adni neki az esélyt. Mindenki érdeke tudni illik, hogy ez a kormány stabilizálja az országot, elkezdje az új programidőszakot, és előkészítse a következő választásokat. A jogállamiság és demokrácia védelmért vagyunk itt, viselkedjünk is ennek megfelelően. Accept a blue card. Köszönjük, Hiszmanova asszony. Elfogad egy kék kártyát? Rendben, akkor Kovacsev úr felteheti a kérdését. Két kérdésem van amire szeretnék igen vagy nem választ kapni. Azt gondolja, hogy az Ataka parlamenti fellépése nélkül bármi legyen is az, Oroseszki úr kormánya megbukna, igen vagy nem? És azt gondolja, hogy a bolgár választási kampány demokratikus és toleráns volt? Itt is egy igen-nem választ szeretnék kapni. Ha az önök, az ön pártja a parlamentben dolgozott volna, ott lett volna, ahogy a feladata lett volna, akkor megvédhette volna a bolgár demokrácia helyzetét, és még sikeresebb volna a mostani kormánykoalíció. A mostani bolgár választásokon, amit az ön pártja tett, az, az volt, hogy sehebben hagyta a szavazóit. Dame la présidente, euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az, amit itt látunk, rendben, volt Magyarországról a vita, most aztán Bulgáriáról vitatkozunk. Úgy tűnik, hogy egy újfajta válság bontakozik Európában, az alapjogok válsága, és sokkal rosszabb eh, lehet ebben a tekintetben a helyzet, mint a gazdaságban. Ezt a történelemből megtanulhattuk. Vannak problémáink Magyarországon, ebből levontuk a megfelelő tanulságokat, bár ezek eh, adott esetben kétesek, nem biztos, hogy minden tekintetben helyesen járunk el. A, nemzetbizt, a bolgár nemzetbiztonsági szolgálatnak a vezetője egy iparmágnás, és eh, az ő működése kapcsán ugyanazt láthatjuk, eh, mint máshol a demokratikus jogokat és a jogállamiságot próbálják meg aláásni. Úgy gondolom, hogy nem nézhetjük ezt tétlenül. És nem tehetjük azt, hogy nem teszünk semmit, hogyha ilyen forgatókönyv valósul meg. Azok a javaslatok, amelyek érkeztek, például a Kopenhágai Bizottságtól, ezek a javaslatok azt jelentik, hogy az Európai Unió értékeit akarjuk ott érvényre juttatni a bizottságnak eh, a jogállamiságot védő mechanizmust kellene létrehozni, ami a tagállamokban a demokráciát erősíti, meg felmutatja a problémákat, és gondoskodik arról, hogy a tagállamokban az alapvető jogokat tiszteletben tartsák. Ezt nem a tagállamok ellen irányuló mechanizmusként kell felfogni, hanem valamennyi tagállamon azonosan kell alkalmazni. Köszönöm, Murphy úr, egy percben a következő. Bulgária egy újabb ország a sorban, amely a szegénység elleni, korrupció elleni világszerte alakuló harcot magára vállalja. Mindannyian összekapcsolódunk ebben a harcban. Bulgária, Törökország, Brazília, más és más oknál fogva harcolunk, ám azt akarjuk, hogy a kormányaink értünk dolgozzanak, és egymást ösztönözzük ebben a harcban. Az, hogy minden ö, politikai elithez tartozó párt ellen ö, a felszólalt a közakarat. Nem le, hiába mutogatnak egymásra ezek a politikai pártok, mindannyian felelősek azért a nyomorért és szegénységért, amelyben az emberek élnek. Bulgária a legszegényebb ország az Európai Unióban kevesebb 400 eurónál a havi jövedelem, az állami nyugdíj 100 euró körül van havonta. Az Európai Unió liberalizációs, privatizációs programjával fokozta ezt a szegénységet. A gazdasági és társadalmi helyzet kulcsa, az igazi demokrácia kulcsa, a fiatalok, a dolgozók kezében van Bulgáriában a szakszervezetekkel megoldják a problémát, az igazi szocialista pártok, amelyek radikális társadalmi változást tudnak majd elhozni. Köszönjük Murphy úr, Binef úr egy percben. A bulgár, bulgár emberek kivonultak az utcára, mégpedig azért, mert ezt megtehetik. A múltban ilyesmikért letartóztatta őket a kormány, valahányszor csak felszólaltak ellene miért nem figyelnek mindazokra a jelekre, amiket akkor adtunk? A néppárti kollégákhoz fordulok itt különösen. Önök álszentek, megvédték a szocialistákat. Ők felépítettek egy ellenzéket a semmiből, tönkretették az országot, és olyannyira, hogy emberek még fel is gyújtották magukat emiatt. A bolgár Katafi esetét miért nem tűzték napirendre? A bolgár KGB-t, a telefonok lehallgatását, az ellenzékiekre egy nehezedő politikai nyomást miért nem pelengérezték ki? Miért támogatták a megválasztott elnököt? Stojanovira szó. Köszönöm, elnök asszony. Hazámban a helyzet nagyon sajátságos. És büszkén látom, hogy hazám történetében először több százezer fiatal nap mint nap, húsz napja tüntet az állampolgári jogai védelmében. Feltehető az egyszerű kérdés, mi vitte az utcára ezeket az embereket? Nem olyan nagyon nehéz ezt meghatározni, ezt az okot, és semmi köze azokhoz a vádaskodásokhoz, a kölcsönös vádaskodásokhoz, amiket most hallhattunk ebben a házban. Az igazi probléma, hölgyeim és uraim, éppen az, hogy négy évvel ezelőtt azok a pártok, amelyek most kormányon vannak, esküt ellenségek voltak. Most meg egy teljesen természetellenes házasságban egyfajta frankensteini szörnyként varták össze magukat, és alakítottak kormányt. Ez a probléma lényege. Ez egyetlen demokratikus kiút ebből a válságból, hogyha korai választásokat írnak ki. Gracias, señora. Elker. Borisov asszony és Stefanov kolléga nagyon jó munkát végeztek, jól léptek fel a bűncselekmények ellen. A mostani kormány a szervezett bűnözés ellen is fellép, és a SANS nevű ügynökséget, ami ez ellen küzd, összekapcsolta a rendőrséggel. A homályos és zavaros helyzet miatt határozottan ki kell mondani azokat a szavakat, amiket a nagyon kiegyensúlyozott Moraes úr mondott, aki kétségeinek adott hangot Lenyán Peinszki kinevezésével kapcsolatban. És ezek kapcsolódtak aztán Reding asszony megjegyzéseihez. És ezek az összetevők elég nyugtalanítóak a bolgár biztonság szempontjából. A törékeny biztonság azt jelenti, hogy a demokrácia és annak a biztonsága ijesztően sérülékeny. A szocialista bolgár koalíció 27,61%-os támogatást élvez, az Ataka pedig 7,3%-ot. És mindennek az eredménye egy olyan helyzet, ami rendkívül veszélyes. 7,3%-a a szavazóknak dönt, dönt valójában Bulgáriában. Ennyit szeretem volna csak mondani, köszönöm szépen, elnök asszony. Euh, Diaz de Mera López Aguilar, euh, Diaz de Mera úrnak köszönjük, López Aguilar úr kap szót e, másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Azok, akik a szabadság és az alapjogok iránt elkötelezettek, részt vettek a Magyarországhoz kapcsolódó e, helyzetről szóló vitában is, és most e, Bulgáriáról is beszélünk, és ők akkor is itt vannak. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ha összehasonlítjuk, hány szocialista volt itt, ugyanannyi, mint a, mint a néppárt részéről. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ahelyett, hogy ez a vita foglalná el az európai vita fókuszát, és így segítene rávilágítani a nemzeti visszasságokra, akár Európában, akár Magyarországon, akár Bulgáriában, ahelyett ezt a helyzetet látjuk. Noha ezt tudná csak a minőségi demokráciát megteremteni. a Nemzetbiztonsági Hivatal élére egy nyilvánvalóan elfogadhatatlan személyt neveztek ki, és ezért tiltakoznak Bulgáriában. Ez azt jelzi, hogy ennek a parlamentnek foglalkoznia kell a demokrácia és az alapjogok állapotával, hiszen erre polgári igény is van. Az alapjogok tekintetében figyelembe kell venni az, az alapjogi helyzetről szóló jelentést, illetve a 2012-es erről szóló dokumentumot. Pirker úr kap most szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt bizottsági alelnök asszony, a jelenlegi szocialista kormány Bulgáriában a személyek kiválasztása és kinevezése területén visszás állapotokat teremtett, és ezáltal nagyon sajnálatos helyzetbe került az ország. Naponta eh, folynak itt a tiltakozások, most már 20 napja tartanak. Először a legfőbb biztonsági szervnek a kompetenciát, hatáskörét vonják kétségbe, és átadják az ő feladatait a nemzetbiztonsági szolgálatoknak parlamenti vita, és így parlamenti ellenőrzés nélkül. Aztán megkövetkezik a közbeszerzési pályázat, amelynek eh, eh, színvonala minden elvárást alulmúl, és egy bizonyos Herbevski úr, egy média mágnás, akinek nagyon speciális kapcsolatai vannak a kormánynál, ő kapja meg a kinevezést ennek a Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a vezetői posztjára. Hát ez egy e, teljesen e, példanélküli dolog. Egy ilyen végzettségű kvalitású embert még soha nem neveztek ki Európában ilyen hivatal élére. Úgy gondolom, hogy a bizottság jól teszi, hogyha pontosan közelebbről megnézi a helyzetet Bulgáriában, és megnézi, mi történt. Köszönjük szépen, Kálfin úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Hogy félre, elosztaszok minden félreértést, le kell szögezzem az elején, hogy az Attaka egy nacionalista, ö, ö, xenofób, ö, álpárt, amely minden értéket megkérdőjelez. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a mostani kormánypárt nagyban támaszkodott Ataka szavazataira. Ugyanakkor ahhoz, hogy az Atakát megfosszák ö, királycsináló ö, szerepétől, a Geppártnak vissza kell térni a parlamentbe, és akkor meg lehet, ki lehet szorítani az Atakát a koalícióból. Az Európai Parlament elnöke és a szocialista frakció, Európai Parlament ö, frakció vezetője a, tárgyalt ö, ezzel a pártal, és kérte vezetőjét, hogy térjen vissza a parlament, mert ő pedig nemet mondott. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Most Galler úrnak adok szót. Kivételesen most angolul fogok hozzászólni. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, Bulgáriában szerintem az az alapvető probléma, hogy az a régi nomenklatúra és az ő, ő követőik mind az, az orosz érdekek, mind pedig a szocialisták, mind pedig mások arra törekedtek, hogy a, az alkotmány szerint folyjanak le a dolgok. Miért van az, hogy a kommunista időben kilógott főtitkár válhatott nagykövetté? Remekül együtt működtek a bolgárhatóságok más államokkal, és leküzdötték az a szervezet bűnözést. Nyilván ez veszélyeztette a bűnszervezetek tevékenységét, és ezért kellett őt kinevezni. Stanisev úr, a szociális vezető, ő irányítja az egészet, azt ajánlom, hogy vele beszéljenek inkább. Zver kolléga, egy percben. Köszönöm szépen. Az ilyen viták hasznosak is lehetnek, hogyha világosak a tagállami helyzetek itt átalakuló félben lévő országokat láthatunk, ahol a monopóliumok, a populizmus, az euroszkepticizmus terjed. A demokratikus pártoknak egységesen kell fellépniük, így például a néppártnak és a szocialistáknak az ilyen visszásságok ellen. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy megpróbálják megdönteni a jobboldali kormányokat. Ugyanezt láthattuk egyébként Szlová- Szlovéniában is először tiltakozások indultak, és aztán két egymást követő, egyébként sikeres jobboldali kormány kellett, hogy lemondjon. Az az ellentmondásos ebben, hogy a SDS e szlovén párt és a GERB a korrupció elleni harcnak volt a zászlóvivője. Úgyhogy nagyon rossz a európai jogállamiság helyzete. De Jotova. Most a spontán hozzászólások következnek, elsőként Jotova asszony председател всеки дебат в този парламент и в тази пленарна зала е изключително важен. Köszönöm, elnök asszony. Ebben a parlamentben minden egyes vita nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy ezt a vitát felkarolták és napirendre tűzték. Kár, hogy nincsen elég időnk, hogyha több időnk maradt volna, akkor az egyértelmű tényeket is össze tudtuk volna gyűjteni, és ellene mondhatunk volna az elhangzott valótlanságoknak. Az igazság az, hogy Bulgáriában a kormányzó párt nem kapott elég szavazatot a választásokon, és egyetlen párt sem támogat őket, tehát nem tudtak koalíciót alakítani. Azért, hogy kifejezzék az elégedetlenségüket, ők nem nem mennek munkába, tehát nem dolgoznak a parlamentben. A kormány még csak egy hónapja alakult, és esélyt kellene neki adni, hogy folytassa a munkát, és bebizonyítsa, hogy a programja hatásos. Уважаеми господин председател, уважаеми господа, колеги евродепутати. Два пъти за последните 6 месеца политическите събития... A legutóbbi az elmúlt hat hónap során kétszer betült fel hazám problémája ebben a házban. Ebben az időszakban, ekközben Bulgáriában nagyon sok tüntetés folyt le, korai választásokat írtak ki, új kormány állt fel, aztán újabb tüntetések indultak ezen kormány ellen is, és nagyon valószínű, hogy mindez újabb előrehozott választásokat hoz majd. Az emberek egyszerűen nem bíznak a politikai elitben. Európa felé fordulnak a bolgárok, azt várják, mit mondanak az európai politikusok mindenről. Sajnos abból, amit itt látok, úgy tűnik számomra, hogy jó okuk lehet arra, hogy megvonják a bizalmukat az európai politikusoktól is, ahogy tették saját politikusaikkal szemben a bolgárok, és mindez az euroszkepticizmus melegágyát veti meg, valamint a radikális nacionalizmus melegágyát. A bolgár állampolgárok azt látják, hogy az Európai Parlament termében nem érvényes az objektivitás. Pour une minute. Благодаря, госпожо председател. Дудачева Köszönöm szépen, elnök asszony. Én ma tiszteletben fogom tartani a többség akaratát, ugyanis ők úgy döntöttek, hogy ma lefolytatjuk ezt a vitát. Mi tiszteletben tartjuk a demokratikus alapelveket. De itt igazságdeficit mutatkozik. És ez azoknak köszönhető, akik a kormányt támogatják. Az emberek azért vonultak utcára, mert a kormány katasztrofális teljesítmény nyújtott. Akkor nem vitattunk erről, és most már, hogy Görb már nincs hatalmon, most beszélünk erről. És egyre többen mondják azt, hogy hogy Borisovnak kellene, nem kellene vezetnie Bulgáriát. Az én hazám több okból is különleges. Három év türelem után szavazták le az előző kormányt, ugyanis nem úgy látták, hogy nem lehet, nem lehet majd eljutni a tisztességes választásokig. Aztán ott volt a lehallgatási botrány. Kollégák, akik Gerbet támogatják, hogyan tudják ezt elfogadni? Volt kékkártyás kérdés, asszonyom. La parole. Да, благодаря ви много, госпожо председател. За съжаление, госпожа Любчева... Köszönöm, Elnök asszony. Löbcseva asszony sajnos ma nem volt itt, vagy talán évekkel ezelőtt hiányzott, és nem hallotta azt a vitát, amit akkoriban Gerb kormányáról folytattunk. De kérem, hogy ne beszéljen az emberek nevében. Hála Istennek a bolgárok nem kérnek önből, nem szavaztak a bolgár eh, szocialista pártra, amelyet eh, az Ataka támogat. A kérdésem az, hogy tudnának-e ma kormányozni az Ataka nélkül? És eh, válaszoljon, kérem. A bolgárok kinyilvánították a véleményüket a választáson. Vannak parlamenti pártok, amelyek bejutottak, és Gerb nem jutott be illetve ők bolykotálják a parlamentet. Az Ataka másrészt viszont nem támogatja a jelenlegi kormányt, és ezt mindenki tudja, ön is Kovacsev úr. Köszönjük szépen, Kazak úr, a szó. Председател, понеже се говори много за двоен аршин, фактът, че в продължение на две години правителството на Бойко Борисов се ползваше с официалната... Sokat beszéltünk már itt a kettős mércéről. Már két éve támogatja az Ataka feltétel nélkül a kormányt. A néppárt úgy tűnik, hogy nem kifogásolta ezt, akkor ez nem kettős mérce? És rendszeresen alkalmazták a lehallgatást is. Most, amikor a, a jelenlegi kormány próbálkozik ezzel, akkor a néppárt aggódni kezd. Az, Európa, az Európai Néppárt csak azt kifogásolja, amikor a kormány elkezd a civil társadalommal és az, az üzleti világ képviselőivel kapcsolatot teremteni. Ezt a néppárt ellenzi. Hogy lehet ez? Itt egy olyan kormányról beszélünk, ami még csak egy hónapja van hatalmon, és próbálják visszatéríteni Bulgáriát a demokráciához. Köszönöm, zárom a spontán felszólítás sorát, a biztos asszonyi a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Ahogy mondtam, justícia bekötött szemmel ítél, Bulgáriával kapcsolatban úgy járunk el, ahogy bármely tagállammal szemben a bizottság él eszközeivel, hogyha az Európai Uniós jogszabályok megsértését gyanítja, vagy az Európai Uniós értékek súlyos megsértését. Ez a ezt a mondatot már többször hallották tőlem. Hölgyeim és uraim, és elmondtam már ma délután is egyszer. Mert az Európai Bizottság nyilatkozata a Magyarországról szóló évi és tavalyi vitán megjelennek ma is. Az Európai Bizottság, ahogy egyik tagállam esetében eljárt, ugyanúgy eljárt bármely más tagállam esetében ha ennek szükségét érzi. Tudjuk, hogy erősen polarizált a politikai helyzet Bulgáriában, ezért kér az Európai Bizottság minden bolgár politikai erőt arra, hogy konszenzusra törekedjenek az ország stabilitása és gazdagodása jóléte érdekében. Elnök asszony, a ma délutáni két vita ebben a házban megmutatja, mennyire fontos, hogy az Európai Unió egésze ösztönözze a jogállamiságot. Már vannak bizonyos eszközök erre nézvést, például az együttműködés verifikációs eszköz is ilyen, és támaszkodhatunk ezek, ezek alkalmazásának tapasztalatára. Ám erősítenünk kell azon készségünket, képességünket, melyek révén tudunk reagálni a jogállamiságot fenyegető kihívásokra, ahogy ezt elmondtam a Magyarországgal kapcsolatos vita végén is. Üdvözlöm ezért azt, hogy minden európai intézmény részt vesz az ezzel kapcsolatos párbeszédben, a igazságszolgáltatási hatósággal is, mert ez mindenki érdekét szolgálja, elsősorban azon Európai Uniós állampolgárok érdekét, akik jogaikat és szabadságjogaikat mindenhol szeretnék védve látni. Köszönjük, biztos asszony, és most a tanács nevében megadom a szót Leszkevicsus kollégának. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a bizottság alelnök asszonya, figyelmesen hallgattam a vitát. És feljegyeztem a véleményeknek azt a széles skáláját, amit kifejezésre juttattak a vita során. Számomra, mivel én a tanácsot képviselem, nem lenne helyén való, hogyha válaszolnék a kérdésekre, amelyeket feltettek a bolgár politikai helyzetre vonatkozóan. De önök közül sokan kifejezték, hogy erőteljesen érzelmekkel viseltetnek a legfrissebb fejlemények iránt. És el fogom mondani ezt a tanácsbeli kollégáknak, és nagyon köszönöm, hogy megengedték, hogy az elnökség nyomon kövesse ezt a vitát. Köszönöm. A 216-os cikk negyedik pontja értelmében bejelentem, hogy a 17.30-kor bevezetett módosításhoz nem érkezett hozzászólás, ezért azt elfogadjuk.